Kedves kollégák, folytatjuk munkánkat. A napi renden szereplő első pont szerint a tanács tesz nyilatkozatot. A bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata következik, tehát a halálbüntetés elleni világnapról. De mielőtt átadnám a szót Sester úrnak, Szeretnék felolvasni egy levelet, amit az európai parlamenti képviselőkhöz intéztek. Nagyon időszerű ez a levél, hiszen ugye most ünnepeljük a halálbüntetés elleni világnapot. Köszönöm, hogy ilyen határozottan kiállnak mellettünk, és teljes támogatásukat kérjük. A nemzetközi közösség támogatása az egyetlen reménysugár számunkra. Ezért azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy minden eszköz mozgasson meg annak érdekében, hogy segítséget nyújtson nekünk és édesanyánknak. Könyörgünk, ne hagyjanak cserben bennünket, és hallgassák meg segélykérésünket. Abban bízunk, hogy nem fognak senkit a jövőben a világban halálra kövezni, vagy más módon kínozni, kivégezni. Köszönöm segítségüket. Most pedig Sászter úrnak adom át a szót. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, ahogy az elnök asszony bejelentette, Ashton asszony nevében szólalok most fel a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. Mint tudják, a halálbüntetés alkalmazása a világban még nagyon eltérő képet mutat. Az államok nagy többsége abolicionista, de jure vagy de facto, egyre nagyobb számú ilyen állam van azt állapíthatjuk meg, hogy egyértelmű a tendencia, egyre kevesebb országban alkalmazzák, és egyre több helyen korlátozzák a halálbüntetést, és a halálbüntetés alkalmazásának módozatai azért megvannak. Több mint 5000 halálbüntetés 2009-ben. Ez azt jelenti, hogy több mint 5000-rel több halálbüntetésre került sor, mint kellett volna és még messze nem fejeződött be tehát a munkánk. Ráadásul minnyáján tudjuk, hogy ott, ahol a halálbüntetést még alkalmazzák, nagyon komolyak a problémák a nemzetközi normák betartásával. Konkrétan nem csak a legsúlyosabb bűncselekményekre korlátozzák, illetve nem veszik ki a fiatalkorúakat a hatája alól, illetve előfordul, hogy nincs méltányos bírósági tárgyalás. Tehát nem ülhetünk tett kézzel, minden eszközt meg kell mozgatni, diplomáciai utat, a közvélemény felkészítését, célunk elérése érdekében, és a főképviselő asszony a halálbüntetés eltörlését személyes prioritásaként kezeli. Mit is jelent ez konkrétan? A jövőbeli Európai Külügyi Szolgálat természetesen támaszkodni fog arra a tényre, hogy az Európai Unió már is a legnagyobb nemzetközi szerepvállaló, amely a halálbüntetés eltörlésén dolgozik. Ugyanakkor a külügyi szolgálat alkalmat ad arra is, hogy kihasználjuk lehetőségeinket, megerősítsük képességünket, lehetővé teszi, hogy egy hangon nyilatkozzunk, jobban mozgósítsuk és összekapcsoljuk az Európai Unió szinten rendelkezésre álló eszközöket a halálbüntetés elleni küzdelemben. Egyébként az Európai Unió egyre jobban összefog más nemzetközi szervezetekkel, multilaterális szervezetekkel a halálbüntetés eltörlésének promóció stúdiójában A az ENSZ 65. idén őszi közgyűlése moratóriumra szólít fel, és ez is talán előmozdítja az univerzális halálbüntetés felfüggesztést. a világ minden régiójában tapasztaljuk, hogy megszüntetik a halálbüntetést. Szoros együttműködésre van szükség az Európai Unió és az Európa Tanács között is. Ez is nagyon fontos eszköze lehet a küzdelmünknek. Konkrétan összefogtunk annak érdekében, hogy Fehér Oroszországot arra biztassuk, hogy hagyjon fel a halálbüntetés alkalmazásával a világnap alkalmából. Hölgyeim és uraim, mivel meg vagyunk győződve róla, hogy az emberi méltóság védelme az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából alapvető fontosságú halálbüntetés eltörlése, minden esetben és minden körülmények között ellenezzük a halálbüntetést, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy a halálbüntetés eltörlését kérjük az egész világon. Ez lesz a külső fellépésünk egyik prioritása emberi jogi téren, és már itt kijelenthetem Lady Ashton nevében, hogy az Európai Unió eltökéltsége továbbra is fennmarad a halálbüntetés eltörlése érdekében vívott küzdelemben. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen. Szeretném pontosítani, hogy ez a javaslat az elnökségnek, és lesz róla egy vita, egy frak, politikai frakciónként egy előadó lesz, egy hozzászóló. Ezzel a vita alkalmával nem lehet majd spontán felszólalásokat tenni. Kezdem az Európai Néppárttal, és Kukan úrral adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió értékekre épül az emberi jog tiszteletére, amit folyamatosan védeni kell a világ valamennyi részén. Az élethez való jog az legalapvetőbb jog a halálbüntetés elleni nap arra emlékeztet bennünket, hogy a világon még ma is vannak olyan országok, amelyek a gyakorlatban alkalmazzák a halálbüntetést. Éppen ezért tovább kell folytatni erőfeszítéseinket egy gyakorlattal szemben nagyon erős, határozott ellenállása az Európai Uniónak a, a előtérbe helyez bennünket ebben a harcban. Mivel az Európai Parlament az első olyan európai intézmény, amely részt vesz ebben az erőfeszítésben, feladatunk, hogy más államokat is befolyásoljunk, hogy a világon mindenütt eltöröljék a halálbüntetést a néppárt számára a halálbüntetés egy kulcsfontosságú része az emberi jogi politikáknak. Az Európai Uniónak folyamatosan kell felvetni ezt a kérdést, és támogatnia minden olyan kezdeményezést, ami a halálbüntetés eltörléséhez vezet. Szeretném felhívni a főképviselőt, a bizottságot és a tagállamokat, hogy bátorítsák azokat az országokat, amelyek még nem írták alá a második kiegészítő jegyzőkönyvét a polgári és jogokról a 13-as jegyzőkönyvet is alá kellene írni az emberi jogi nyilatkozatról. Fehér Oroszország jelenleg is alkalmazza Európában a halálbüntetést, ezt a gyakorlatot is meg kellene, hogy változtassuk. Az Európai Uniónak folyamatosan fel kell hívnia a figyelmet a halálbüntetés megszüntetésének fontosságára a nemzetközi fórumokon is. Az Európai Uniónak a világ többi részének példát kell, hogy mutasson, és úgy tűnik, hogy az a nap a jó nap alkalom arra, hogy megerősítsük álláspontunkat. Grazie per il gruppo de... Köszönöm szépen. Gomes asszony következik. Arábia Szaudita, Fehér Oroszország, Irán és Szudán mi a közös bennük? Ami az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat illeti. Ezek az országok primitív és elítélendő gyakorlatot folytatnak nevezetesen a halálbüntetést. Néhány országban ezt a módszert titokban alkalmazzák, még csak statisztikákat sem tesznek közzé, miszerint hány embert végeztek ki. Kína, Vietnám, Egyiptom. Az EU-ban még mindig van egy ország, amely megengedi a halálbüntetést bizonyos körülmények között. Az Európai Parlament felszólítja Lettországot, hogy az alkotmányából vegye ki ezt a részt. Ez a ház azt támogatja, hogy az unió országainak együtt kell működni annak érdekében, hogy eltöröljük a halálbüntetést, együttműködjünk az ENSZ-tel, és tartsuk be a nemzetközi szerződéseket. Folytassunk párbeszédet harmadik országokkal, nyújtsunk pénzügyi segítséget ennek érdekében. Az unió tagállamainknak be kell tartaniuk az ENSZ állásfoglalásait a halálbüntetésre hozott miniszti, moratóriumot illetően. Ashton asszonynak propagálnia kell a halálbüntetés egész földön való eltörlését. Ma körülbelül 150 ország törölte el gyakorlatban is a halálbüntetést. Így aztán az EU-s küldöttségeknek feladata az, hogy legyen egy olyan tagok, aki emberi jogokra szakosodik, és akinek az a feladata, hogy a halálbüntetés eltörlését kérje. Felszólítom a külszolgálatot és a főképviselőt, hogy minden EU-s állampolgár, akire halálbüntetés bár a föld bármelyik országában, mentse meg őket a halálbüntetéstől. Az Európai Parlament reméli, hogy hamarosan áttekintjük az EU-nak azt az irányelvét, amit jövőre terveztek halálbüntetést illetően. Az EU ne egyszerűen garantálja, ami kötelessége, hogy senkit sem adnak ki egy olyan országnak, ahol esetleg halálbüntetés várhatná, de az is feladat az Uniónak, hogy biztosítsa azt, hogy semmiféle szerződési kitétel ne veszélyeztethessen senkit ilyen formában. Visszataszítónak találjuk a brutális formáit a kivégzésének, mint például a megkövezést. Az állásfoglásban találnak egy listát, akik ilyen halálbüntetésre várnak országaikban. Az együttérzés és a civilizáció mentse meg életüket, kérem, tegyenek meg mindent ennek érdekében. Köszönöm. Per il gruppo ALDE, l'onorevole Sáke. Az ALDE részéről, most pedig Sáke asszony, két percre. Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagyon nagy büszkeség számomra, hogy az európai közösségben, az értéke közösségében a halálbüntetést megszüntették, és szeretnénk elérjük tagállamokkal és más országokkal, Egyesült Államokkal, Kanadával, Iránnal, amikor tárgyalunk, mindig is szorgalmazzuk a de facto vagy elvi megszüntetését a halálbüntetésnek a gyakorlat sok esetben még vitathatóbb, lévén, hogy nem szabad, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenül maradhassanak, de a halálbüntetés önmagában is sérti az emberi élet kioltása, a, sérti az emberi jognyilatkozatot. nyilatkozatot a nemzetközi jogra is építve szeretnénk, hogy a büntetések mindig tisztességes tárgyalás után és a jogra épülve történjenek. Ez azonban nem mindig így van. Az Egyesült Nemzetek Szervezete is már több alkalommal a halálbüntetés ellen foglalt állást, és ez nagyon fontos. Ugyanakkor az ENSZ szavahihetőségéért küzd Irán van. Az Európai Uniónak is egysége, illetve az ensz egységes hangon kell felszólalnia a halálbüntetés megszüntetése érdekében. Napjainkban a Kína-Európai Uniós kulturális csúcs folyik e percekben is. Ennek örülnünk kellene, viszont nem tekinthetünk el attól, hogy a Kínában van a legtöbb halálbüntetés és nincs meg a kellő átláthatóság, és egyes emberek egyszerűen nem vesznek ember számba. Kínán csak Irán tesz túl, ahol gyerekeket és fiatalkorúakat is halára ítélnek, ami semmiféleképpen nem igazolható. A szólásszabadság évfordulóján is túl sokan vannak, akik azért, mert véleményüket hangoztatták, halálbüntetést kaptak azon országokból, akik, ahol alkalmazzák még a hatá, halálbüntetést, menedéket kell nyújtani azonnal emiatt menekülőknek. Köszönöm. Grazie per il gruppo Verde. Köszönöm szépen, most pedig a zöldek részére Lópiller asszony. Két és fél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony a halálbüntetés eltörlése melletti állásfoglás, amelyet évente elfogadunk, mutatja, hogy mennyire elkötelezettjé vagyunk annak, hogy a halálbüntetés az egész világon eltörölje. És igen, még minként, mindig sok a kivégzések száma, eh, ahogy azt a bizottság alelnöke is ismertette, de ne felejtsük el, hogy a halálbüntetés elleni harc a világon egy sikertörténet. Most már csak 43 olyan állam van a világon, amelyekben él a halálbüntetés. Az EU nemzetközi szinten egyike a legfontosabb aktív résztvevőknek, akik támogatják ezt a harcot, és minden két oldalú kapcsolatban felvetett téma ez. Nem szabad engedni az erőfeszítéseinkből. Meg kell azonban fontolnunk, hogy célirányosabbak legyünk. Nem minden országnak és nem minden államnak ugyanaz a struktúrája, ezért eltérő stratégiákat kell alkalmaznunk. Japánban, ahol a magas rangú társadalmi képviselők kampányolnak, más stratégiát kell alkalmazni, mint Iránban vagy Fehér Oroszországban lépésenként kell haladnunk, például csökkentenünk kell azok körét, akikre vonatkozhat ez. Ne vonatkozhasson fiatalkorúakra és szellemi fogyatékosokra. Vagy csökkentsük azoknak a büntényeknek a körét, ami miatt ki lehet végezni valakit. Például Indiában a tulajdonjog megsértése miatt még ki lehet végezni valakit. Így elérhetnénk, hogy a halálbüntetés teljes mértékben eltöröljük. Az EU-nak még kicsit finomítania kell a politikáján. Amit azonban nem szabad megtennünk, hogyha egyéni politikákat dolgozunk ki egyéni államokra, nem szabad más mércével mérni őket, nem szabad másként megítélni azokat az államokat, ahol még él a halálbüntetés. Az ezévi állásfoglalásnak külön célpontja az Amerikai Egyesült Államok. Szeretnék egy esetet ismertetni. Ez pedig Mumia Abu Jamalnak az esete, aki 20 éve síralomházban él. Afroamerikai, nem gazdag, és fennáll egy kétség a bírósági eljárás jogosságát, illetően aminek alávetették. Mindenki szeretnénk megkérni arra, hogy mindent tegye meg annak érdekében, hogy ő egy igazságos eljárásban részesülhessen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az európai konzervatívak és reformisták nevében Karim úr következik. Tisztelt elnök asszony, az ECR frakció vezetőjeként a személyes meggyőződésemről adnék hangot. Az itt lezajló mai vita mutatja, hogy mennyire ragaszkodunk az EU fő értékei, az alapértékei, ez 714 embert végeztek ki tavaly Kínában. Sok olyan ország, amely a halálbüntetést alkalmazza, nem rendelkezik a megfelelő mechanizmusokkal a méltányos igazságszolgáltatáshoz. Azok az országok is megemlítendők, akik nem alkalmazzák a halálbüntetést, de megtartották a lehetőségét. Nagyon sok ember ezekben az országokban évekig vár, és nem tudja, hogy mi lesz a sorsa. Közöttük áltatlan emberek, akiknek nem adatott meg a méltányos eljárás meggyőződésünk, hogy elutasítjuk a halálbüntetést. Ezek az emberek, akikről az előbb említést tettem, rájuk a kivégzés vár, annélkül, hogy méltányosan tárgyalást folytatnának le az esetükben. Köszönöm. A GUE frakció nevében Sondergaard képviselő két percben. Az az állásfoglalás, amivel ma foglalkozunk, meghatározza azokat a feltételeket a, és az áll, ellenállásunkat a halálbüntetésnek. Egyszerűen nincsen ö, semmiféle kifogás, amivel az államok hidegen, egyszerűen embereket semmisítenének meg. A halálbüntetés önmagában is egy bűncselekmény, de nagyon sokszor erről többről is van szó. Amikor valaki a halálbüntetését várja, az egyben kínzás is, amikor a sírolomházban várnak. Ezt arra használják fel, hogy az elnyomott népeket félelemben tartsák, ahogy ezt láthattuk Iránban. Ott is tulajdonképpen ez a terrorral társul. Ahogy elhangzott, ez egy szimbólum a küzdelemben. Az afro-amerikai újságíró Mumia Jama a, a, a, a hang nélküliek hangjának nevezték őt. 1981-ben azzal gyanúsították, hogy egy rendőrt gyilkolt meg, és e, e halára ítélték. 30 éve ez az ember a síralomházban volt, egy jog eljárást folytattak ugyan, de rasszista elemekkel megtűzdelve. Az állásfoglalás tervezet éppen azt mutatja, hogy Mumia Abu Dhabi az a példa, akire a hangsúlyt kell eh, helyeznünk a jövőben. Amikor az Európai Unió képviselője találkozni fog az amerikai hatóságokkal, az, az amerikai adminisztrációval és az elnökkel is. Ez a példa nagyon fontos, mert az Egyesült Államokból származik, amelyik sok tekintetben az európaiak szövetségese, talán az európaiaknak a legszorosabb szövetségese, de a halálbüntetés elleni küzdelemben nincsen hely a különböző mércéknek, csak egyféle mércével lehet mérni, egyértelműen nemet kell mondani a halálbüntetésre. Köszönöm. Köszönöm. Picotto asszony az EFD frakció nevében. Kedves kollégák, Európának minden politikai és súlyát be kell vetnie a halálbüntetés ellen. Ez azt jelenti, az elvi nyilatkozatokon kívül az Európai Uniónak ki kell alakítania azokat az eszközöket is, amelyekkel rendelkezik. Nagyon sok harmadik országban továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést a lehető legbarbárabb módon, és az Európai Unió E, ezekkel az országokkal mégis köt kereskedelmi és e, egyéb megállapodásokat. Az uniónak e, fel kellene hívni a figyelmét ezen országoknak, hogy minimális mértékben az emberi jogokat is be kell tartaniuk. Én azonban ez gyakran nem így van. Európa sok esetben szemet huny. Az halálbüntetésről Jemen, Banglades, Kína és más hasonló Pakisztán országokkal kell beszélnünk. Ezek nagyon fontos elemek, és alapvetően fontosak az emberi méltóság szempontjából. Mindenképpen mindent be kell vetnünk annak érdekében, hogy a halálbüntetés megszűnjön. Sajnos Európa eddig ezekben a megállapodásokban ezt nem tudta keresztül vinni. Köszönöm szépen, most pedig Kolnis úr független másfél percre. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A halálbüntetés elleni nap 8. alkalmából én is szeretnék szólni azokról, akikről nem szokott szólni. 200 ezer gyermek, akik nem születnek meg. Anne Muzsel, 29 éves nőről, akit egy visszeső bűnöző gyilkolt meg néhány nappal ezelőtt. Egy négy éves gyermek, akit meggyilkoltak a szemem látára, késett öltek meg egy fiatal Trogbrünnben, 600 ember gyilkolnak meg Franciaországban, illetve hány millió mást a világban. Marie-Christine Odo, Nelly Kremer, Anne Laurent Schmidt és hozzájuk hasonló helyzetűek, akik véletlenül kerültek egy bűnöző útjába. Szörnyű bűncselekmény után a törvények lehetővé tették a szabadon, a szabadlábra helyezését, a Dutru Evra és Furnire bűncselekményekhez hasonló szörnyűségek után London és Madrid áldozatairól is beszélnék, a vak terrorizmus áldozatairól, mert az áldozatoknak nem szoktak világnapot tartani, csak a hóhéroknak azoknak, akik igenis megérdemelnék a halált. A jogállamban a halálbüntetés nem állami bűn, hanem szervezett formában védi meg a társadalmat. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm, most pedig Visszaadom a szót a tanácsnak, Sester úr. Tisztelt elnök asszony, kedves asszonyok, képviselő urak, csak köszönetet mondhatok a az önök hozzászólásaiért, hiszen eh, gyakorlatilag egyhangúan eh, megerősítettek bennünket a fellépésünkben, megerősítik, hogy eh, egyetértünk, hogy milyen hangsúlyt kell adni az Európai Unióban ennek a fellépésnek, a halálbüntetés eltörlése iránti küzdelemnek. Már említettem, hogy Lady Ashton főképviselő asszony személyes prioritásaként kívánja megvalósítani ezt. Nagyon bízunk benne, hogy az Európai Unió az ENSZ 65. ezen őszi közgyűlésén sikerre viszi a kérdést, és új határozat születik, amely az univerzális moratóriumot célozza meg. Úgy gondoljuk, hogy a halálbüntetés eltörlése alapvető fontosságú az emberi méltóság érdekében, az emberi jogok betartása érdekében, ezért minden esetben, ismétlem, minden körülmények között előtt ellenezzük a halálbüntetés alkalmazását, és felhívást intézünk annak érdekében, hogy az egész világon szüntessék be a halálbüntetést. Egyértelmű, hogy nem ülhetünk karbatett kézzel, ezért minden eszközt meg fogunk ragadni célunk elérése érdekében. Köszönöm. Grazie, comunico di aver ricevuto cinque. Köszönöm szépen. Most még öt kérvényt mondtam, hogy lezárjuk ezt a vitát, úgyhogy lezárom a vitát ezzel kapcsolatban.